Der Präsident! Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Szép jó napot kívánok mindenkinek, kedves kollégáim! Megnyitom az ülést. Az első napi rendi pontunk a mai nap, a Bach jelentés, a légjáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtató kártalanításról és segítségről, illetve a visszautasított beszállásról már is megadom a jelentéstevőnek, Bakúnak a szót.